tájékoztatom képviselőtársaimat hogy az első napirendi pont a bizottság alelnökéhez az unió külügyi és biztonságpolitikai eh, főképviselőjének a nyilatkozata mégpedig a közös kül és biztonságpolitikáról valamint a közös eh, biztonság és védelempolitika fő szempontjairól és alapvető választásairól a vonatkozó szerződés thirty eh, six cikke alapján. mint önök is látják mogherini eh, biztos asszony megérkezett és eh, minekután helyet foglal meg is kérem rögtön hogy eh, a napirendi pontunkkal kapcsolatban mondja el nyilatkozatát és tartsa meg beszédét. you have the floor. ms mogherini you have the floor. Ön a szó mogherini asszony. Thank you. Sorry, I was... Köszönöm szépen. Elnézést a késésért. Az afetett.